Dear colleagues, may I ask you... Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon a helyet. In this joint uh, Econ Libe meeting... Az Econ és a Libe szakbizottságok együttes ülésére kerül sor. El nem tudom mondani, hogy milyen fontos jogszabályokról szavazunk. Kedves kollégák, Csöndet! Kérem, foglaljanak helyet. Mielőtt beszélnénk a szavazásokról, talán egy próbaszavazással kezdjük, hogy mindenkinek működik-e a szavazó gépe, és megvan-e a döntéshozatalhoz szükséges szavazatszám. Tehát próba szavazunk, hogy megalapítsuk a döntésképességet és a szavazógépek működéséről is megbizonyosodjunk, ha most eh, helyezzék a szavazókártyát a képbe. Yes. The vote is open for a test. This is... Tehát teszt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Igen, várunk, várunk, mindenki kények kedve szerint szavazzon igennel, nemmel vagy tartózkodjon. Meg sem mondtam, hogy miről szavazunk, de úgy tűnik, hogy mégis elfogadták. We have we have We should be 121 members, a quorum would be 31, and we are 69. Okay, so we have the quorum. We close the vote, the, the test. Yeah. Thank you. So now we can... Uh, Köszönöm. Úgy tűnik, hogy működik a rendszer. Csodás hír. Tehát akkor kettő nagyon fontos szövegről fogunk szavazni. Az első A parlament számára óriási siker ez a két szakbizottság közötti együttműködés az 55-ös házszabály értelemben nagyon hatékonynak tűnt. Szeretnék mindenkinek gratulálni. Christian Karinsnak, Julie Sargentinit és az elnék előadóknak is gratulálunk a háromoldalú tárgyalások eredményért mert a pénzmosás elleni irányelvbe a parlament jó néhány javaslatát bevették, például a tényleges tulajdon jog, tényleges tulajdonosokra vonatkozó szabályokat, ezt tudjuk, hogy milyen fontos. Uh, what is formally is the council first reading, but actually... Az első szavazat első olvasat a tanácsban a legfontosabb, de hát ez a triológus alapján történik, tehát a triológus során elfogadott közös szöveg adja az első olvasat alapját a tanácsban. Jó, tehát akkor megnyitom a szavazást erről. A tanács első olvasatos szövege a pénzmosás elleni irányelv témájában. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk természetesen. is, The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most szavazásra bocsájtjuk a második a pénz átutalásokat kísérő adatokról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadóknak, Peter Simonnak, Timothy Kirkhope-nak és a tárgyaló csapat egészének. Ezzel azt hiszem, hogy a szavazás végére értünk, az ülés lezárhatjuk. Very long negotiation concluded. Hosszú tárgyalások végén rövid szavazás. Két évig tárgyaltak? Az Econ ülést 2 óra 15 perckor folytatjuk. A CFTC elnöke Mászad úrral találkozunk. Meeting is closed.